elnök a GUE NGL frakció részéről egy szakbizottsági ről kapott információt. Ezt tudomásul vesszük, hogyha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a jelölést. És akkor most